És engedjék meg, hogy mindenek előtt köszöntsem itt a parlamentben, mindannyiunk nevében, Igor Kormán urat, a Moldovai Köztársaság parlamentjének elnökét, valamint az őt kísérő delegációt. A hivatalos tribünön foglaltak helyet, hogy ők is tanúi legyenek ennek a vitának, amelynek témája a Moldovai Köztársaság, és tanúi lehetnek a történelmi jelentőségű szavazásnak, amelynek során jóvá hagyjuk az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közti társulási megállapodást. A delegáció egyébként a mai nap során különböző üléseken is részt vesz itt a parlamentünkben, vagyis akkor az Európai Parlament nevében köszöntöm Önöket itt Brüsszelben. Most pedig áttérjünk az első napirendi pontunkra, egy közös vitáról lesz szó, melynek tárgya Moldova.